nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. Sokkal később, kedves hölgyeim és uram, arról szeretnék tájékoztatni, hogy az első 15 percben a, egy tévéállomás felveszi az ülésünket, jelen van, rögzíti ezt, annak érdekében, hogy bemutassák, hogyan dolgoznak a képviselők, de hangfelvétel nem történik, pusztán videófelvételről van szó. Ezt szerettem volna az elején elmondani. Biztos vagyok, hogy még megérkeznek egy néhány a mai napon, egyébként pedig a mai napirend nem túl bonyolult interneten közvetítjük, 19 nyelvre van tolmácsolás, máltai, szlovák, szlovén és ír nyelven nincsen tolmácsolás. Amiről szó van, az a mezőgazdaság jövője, ez a mai témánk. Dorfman úr az előadója ennek a témának, ezt valamennyien tudjuk. És a fő vitára a mai napon kerül sor. Már persze ez nem új, több alkalommal szóba került, ez már nincs olyan mezőgazdasági bizottsági ülés, ahol ez ne kerülne valamilyen úton, módon szóba, hiszen bennünket foglalkoztat valamennyiünket a mezőgazdaság jövője. De külön kell foglalkoznunk a november 29-i közleménnyel, ami a bizottság közleménye. Ez mindenképpen fontos a vitánk szempontjából. Biztos vagyok abban, hogy többet megtudunk erről még az előadótól. Ami pedig hm, az időt illeti, túl sok időnk nincs, ezért célszerű azonnal meghallgatni az előadót, utána az árnyék előadókat, valamint a koordinátorokat, illetőleg az ő helyetteseiket. Ha el tudják fogadni a napirendet, akkor belevágunk a közepébe, az előadó következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy megadja a szót nekem. Talán azzal kezdeném mindjárt, ahol ön abba hagyta a menetrendet tekintve. Már itt a szakbizottságban hosszabb ideje beszéltünk arról, hogy jól lenne májusban, de legkésőbb a júniusi Strasburgi ülésen ezt a jelentést elfogadni, ami azt is jelenti, hogy május 17-én a mezőgazdasági bizottságban hát szavazni is kéne a jelentésről, vagyis túl sok időnk nincs. Ezért igyekeztem ezt a jelentést nagyon rövid idő alatt elkészíteni. Most tehát rendelkezésükre áll itt a szakbizottságban megvitathatjuk, és ez az alapja a következő hetek, hónapok munkájának majd. A célom az volt, és továbbra is ez marad a jelentéssel, hogy egy politikai jelentés szülesen, egy politikai jellegű. Nem az a feladatunk, hogy egy új kapot írjunk, ne menjünk bele a technikai részletekbe, a e, e, tartalmakba, ami aztán a joga, jogalkotási javaslat alapját képezi majd nem. Most egyelőre elvi kérdésekben kell döntenünk a közös mezőgazdasági politikával kapcsolatban. Itt egy közös pozíciót kéne kialakítani, legalábbis egy többségi pozíciót találni itt a szakbizottságban. Ebben a szellemben igyekeztem a jelentést összeállítani és számos témát érintettem ezért a jelentésemben, és általános szinten beszélek erről a technikai részletek nélkül, mint mondtam. Három fejezete van ennek a jelentésnek a jelentések nagyjából tükrözik azokat a részeket, amelyek a mai jogalkotási javaslatba kerülnek. A biztosunk egyébként már elmondta nekem egy találkozó során, hogy három jogalkotási javaslatot tervez készítetni és előterjeszteni. Az egyik a szubszidiaritás témája az Európai Unió és a tagállamok viszonylatában, a régiókat is figyelembe véve ez egy új New Delivery modell, az együttműködés egy új modelljéről van szó, az EU szint és a tagállamok között. Lenne az első fejezet, a második pedig a központi része, az első és második pillére a közös mezőgazdasági politikának, a harmadik pedig a piaci rendtartásokkal foglalkozik, és végül egy záró megjegyzés. Hát vegyük most ezt az új New Delivery modellt, ezt az új viszonyt, ami az Európai Uniót, Unió és a tagállamok viszonyát írja le. Most a jelentésből, az Európai Bizottsági jelentéséből csak alapvetően találunk kapaszkodót arra nézve, hogy a bizottság hogyan képviseli ezt az új modellt. Vannak már finomítások időközben, de azért végleges véleményt nem látunk ezzel kapcsolatban, hogy a modell hogyan is alakulhatna. Ezért a jelentésemben azt mondtam, hogy az újítások elől nem szabad elzárkóznunk, amikor arról van szó, hogy a közös mezőgazdasági politikát mentessé egyszerűbbé tegyük, ezzel persze egyet tudunk érteni célként, és a közös mezőgazdasági politikának jobban kell alkalmazkodni a tagállamok elvárásaihoz is, ez, ezzel nincs bajunk, de azért a közös mezőgazdasági politikának egy kapnak kell maradnia egy közös agrárpolitikának, az egy európai politika, nem alakulhat ki egy olyan szubszidiaritás, amely végül is oda vezet, hogy minden tagállam azt csinál, amit akar. Mert hogyha megnézzük a mezőgazdasági termékeket, és van itt egy közös piacunk, és különböző döntések születnek a különböző tagállamokban, az nyilván torzítaná a közös piacunkat. És vannak aggájaim, ezt a jelentésbe bele is írtam, ami az állami tervezést illeti, hm, hogy állami szinten tudnánk az egész mezőgazdasági politikát megtervezni, amit a bizottság itt javasol, hogy egy állami terv legyen a mezőgazdasági politikára, az első és második pillér tartozna ide. Egyszerűen azért, mert eh, a tervezési szintek számos tagállamban és olyan tagállamokban, ahol föderalisztikus eh, államfelépítés van, nagyon eltérőek. Az első pillérben a központi államok a felelősek, a második pillér tervezésért viszont számos tagállamban a régiók felelősek és illetékesek. Ez az új megközelítés tehát nem vezethet oda, hogy a régiók alkotmányosan megkapott jogaikat a második pillér tervezésére vonatkozásában, tehát a vidékfejlesztéről beszélünk, tehát hogy ez, ez elkerüljön a régióktól, erre nem kerül egy sor. Ami pedig a második részt illeti, itt az első és második pillér kapcsán, Hát itt először is arra hívnám fel a figyelmet, vagy hívom fel a figyelmet. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi két pilléres modell, amely bevált végül is, és hogy ezt a modellt szerintem érdemes lenne a továbbiakban is megőrizni. Egyébként pedig azt is gondolom, hogyha a modell megmarad, akkor tisztességes finanszírozást kell hozzárendelni. Éppen ezért követelnünk kellene, hogy a közös mezőgazdasági politika a következő több éves pénzügyi keretben megkapja az eddigi pénzt legalább, tehát hogy megkapjuk a pénzt arra, hogy finanszírozzuk ezt a politikát. Aztán persze vannak az első pillérrel kapcsolatban megfontolásaim, gondolataim. Úgy gondolom, hogy ez a modell vagy az európai mezőgazdasági modell legyen egy olyan, amely a mezőgazdasági családi üzemekre épít. Ez egy fontos, döntő eleme a mi agrármodellünknek, ez a családi gazdálkodás, és ezt kéne támogatnunk. Aztán persze magától értetődően az a helyzet, hogy különböző régiókban, különböző államokban, itt az EU-ban a családi gazdaságok különböző méretűek de azért úgy gondolom, hogy olyan mechanizmusokat kell bevonni, amelyek a kisebb gazdaságok számára lehetővé teszik a túlélést. Azt hiszem, hogy az első pillér finanszírozáson a degresszivitás egy helyes lépés lenne és ez nem egy büntető intézkedés ez a degresszivitás, hanem a méretarányosság az ismert dolog a termelésben. Ezt vennénk figyelembe a degresszivitással, és az első hektár egyszer magasabb kifizetést kéne alkalmazni, és a következő kérdés, hogy egy abszolút plafont, egy kepinget bevezessünk, ezt bízunk inkább a tagállamokra. Azt is gondolom, hogy a közvetlen kifizetéseknél az első pillérben az összes olyan tagállam, amely eh, valamilyen történelmi számítást is alkalmaz, tehát vannak elemek a kiszámításban, ezeket a történelmi elemeket egyszerűen ki kéne emelni már, mert nem tudom elképzelni, hogy 2027-ben mondjuk, és ugye erről az időtávról beszélünk, tehát hogy 2027-ben olyan kifizetéseink vannak, amelyek abból indulnak ki, hogy valaki 27 évvel korábban, 2000-ben nem tudom milyen kultúrát, mezőgazdasági ágazatot üzemeltetett vagy művelt. Hát, ilyen, ilyen európai modellre nincs szükség egyébként természetesen a kifizetési igények rendszerét talán meg is kéne változtatni, és egy egyszerűsítés irányába kéne elindulni ami pedig a külső konvergenciát illeti, a tagállamok közötti pénzelosztásról van szó, itt szerintem a pénz lehetőleg igazságos egy elosztásra kell törekednünk, de azért azt figyelembe kell venni, hogy vannak különböző termelési helyek és költségek Európában, és a gazdasági helyzet különböző tagállamokban Igen, csak eltérő. És egyéb iránt pedig az egész finanszírozást a közös mezőgazdasági politikában a tagállamok szempontjából is meg kell vizsgálni. Tehát úgy kell látni ezt, hogy az első és a második pillért együtt vizsgáljuk, aztán a termeléshez ö, csatolt kifizetésekről is beszélünk, de ezek maradhatnak, de nem szabad torzítani a termelést vele. Aztán a generációváltás, az ifjú gazdák témája, itt egy stratégiai megközelítésre van szükség minden tagállamban, és uh, itt uh, az első pillérben ezt figyelembe kell venni bizonyos elemekben, nemzeti szinten olyan politikákat kell alkalmazni, amelyek ezt lehetővé teszik, hogyha egy fiatal gazda elkezd dolgozni, letelepszik valahol, akkor ez persze nem csak mezőgazdasági kérdés, nemzeti szinten itt van az örökösödési jog, az adózási jog, mindenféle nyugdíj kérdések, stb. stb. Ezek nem tartoznak a mi hatáskörünkbe, és ez mind számít természetesen, tehát egy átfogó megközelítésre van szükség. Aztán a második pillér fontosságát is aláhúztam még. És ami még továbbra nagyon fontos, amivel foglalkozni fogunk a következő hónapokban, ez a zöld architektúra. A kérdés itt tehát az, hogy hogyan tudunk igazolni kifizetéseket, amelyek a környezetvédelmet szolgálják. Itt azt gondolom, hogy egyrészt egyszerűsítenünk kell, világosabbá kell tenni a dolgokat, de ez az egyszerűsítés nem vezethet oda, hogy a kötelezettségeink csökkenjenek a, a környezet irányába, tehát a greening leépítése, mert a greening nem igazolta az elvárásokat, ezt a greeninget felválthatjuk egy erőteljesebb kondicionalitás az első pillérben, és a második pillérben pedig megerősített környezetvédelmi intézkedésekkel lehet ezt erősíteni vagy felváltani. Tudom, hogy az innováció fontos a jövőre nézve, ez egy hatalmas kihívás a következő évekre. Végül pedig egy néhány gondolatot, még a gazdák helyzetéről, státuszáról az élelmiszer ellátás rendszerében, itt a közös piaci rendtartásról beszélek, egy, eh, itt vannak eh, bor és iskolatei akciók, stb. ezeket a programokat tovább eh, lehet vinni, és szerintem a kockázatkezelés mi azt is jelenti, hogy erős program van szükség a, a gazdák számára, az omnibusszal ezt részben meg is tettük egyébként, hogy a mez, élelmiszerláncban a gazdákat erős pozícióba kell juttatni, és azt gondolom, hogy a tejpiac egy alapvető kihívást jelent, egy központi kérdés, ezen el kell gondolkodnunk még egyszer, hogyan tudunk önkéntes ágazati megállapodásokat úgy alkalmazni, hogy szabályozzák a kínálati oldalt. Itt az elmúlt években nem sok minden történt. Úgy gondolom, hogy válságmechanizmusokon is el kell gondolkodni, hogyan lehet azokat javítani, például az éves elszámolás rendszerét kiveszünk a költségvetésből, és lehetőséget tudok ar- arra, hogy az egyikről a másikra vigyenek át költségeket, vezessenek át költségeket, és ez egyszerűbbé tenni az intervenciós kifizetéseket válság idején. Aztán fontosak a kereskedelmi megállapodások a mezőgazdaság számára, ezeket nem csak szabaddá kell tenni, hanem tisztességé és felre is kell tenni, és nem lehet a mezőgazdaság az egyedüli kárvallottja, hogyha megnyitjuk a piacokat. És végül még egy megjegyzés. A munkánkkal mondtuk már, hogy csúsztunk valamennyire, abból indulunk ki, hogy júniusban jogalkotási javaslatok születnek, ez azt is jelenti, hogy hát kevesebb, mint egy év marad a nyolcadik ciklusból. Talán ezt korábban kellett volna indítani, hogy ebben a törvényalkotási ciklusban az Európai Parlament még döntést tudjon hozni. Elnök úr, kedves kollégák, ezek lennének a legfontosabb felvetéseim a jelentésben, és Egyrészt mindenkinek, aki segített az elmúlt hetekben nekem, inputokat adtak, nos, ez, ezeknek tehát köszönöm a munkát, mindenek előtt az árnyék előadókról beszélek, és a titkárság munkatársai is sokat segítettek. Abban bízom ezek után, hogy ez a pozitív együttműködés a kollégákkal, a módosítókkal a, folytatódik majd a bízunk a, abban, hogy a módosítókat a lehető legjobban beépíthetjük, integrálhatjuk a jelentésbe. Azt kérem a kollégáktól, hogy ne vesszünk el a technikai részletekben egyenlőre. Itt elvi kérdésekről van szó, ne technikai specifikációkba csúszunk el. Igazából igyekezünk tényleg ebben a jelentésben elvi témákat felvetni és arról véleményt alkotni. A technikai részleteket meg majd a következő hónapokban tisztázzuk, amikor a jogalkotási, a törvényalkotási javaslatok megszülettek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A jelentéstevő lehetőséget kap majd a vita végén is a hozzászólásra. 30-a jelentkeztek felszólalásra, először az árnyék jelentéstevők, aztán a koordinátorok kapnak szót, két percben fejenként. Utána a képviselők egy percben, először a Gilére az, hogy két percben kap szót parancsoljon. Nem fogjuk látni az időt, mert nem tudjuk kiírni sehová, de 10 perccel, 10 másodperccel, a két perc lejárta előtt meglengetem a kalapácsomat, úgyhogy kérem figyeljenek rám. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó munkamódszernek tűnik, hogy a kalapáccsal fog jelezni, hogyha közeledik a felszólási időnk vége. Nagyon-nagyon sok dologról szeretnék beszélni, de az első ezek közül, hogy ma fog létrejönni, ma fog megalakulni a szerekkel kapcsolatos bizottság. Sajnos az mai ülésünk utolsó 45 percében nem tudok itt lenni, mert el kell mennem erre az alakuló írésre, és arra sincs időm, hogy minden problémát most azonnal felvesek, úgyhogy inkább ehelyett gratulálok az előadónak, csodálatos munkát végzett, mint máskor is. A menetrendet nagyon jól sikerült meghatározni, hogy különböző problémákkal tudjunk időszerűen foglalkozni. Lesz időnk a módosítók benyújtására, ezek megvitatására is. És hát persze, nem csak a rendeletre, hanem a közleményre is gondolnunk kell, azokra a politikai iránymutatásokra, amik már megszülettek ebben a témában. És azt gondolom, hogy Nagyon fontos, hogy nem az újra államosításról és a társ finanszírozásról beszéljünk, hanem a kommunikációról és ennek a fontosságát hangsúlyozzuk. Nagyon fontos, hogy egy pillér az Európai Uniós finanszírozásból kell, hogy érkezzen, de lehet, hogy jó lenne egy másik pillér, amit máshonnan finanszírozunk. És a metodusokkal kapcsolatban különböző ötletek merültek fel. Szerintem nagyon fontos, meghatározó tényező az, hogy a zöld építkezés legyen nagyon világos, a környezetvédelem szempontjai érvényesüljenek, illetve a felső határok meghatározása ne a tagállamok kezében maradjon. A capping esetében nagyon fontos, hogy biztonságos rendszerünk legyen, ami európai szinten határozza meg ennek a működését, aztán a válságmenedzsment. Itt is javítanunk kell a jelenlegi helyzetet. Szerintem ez ugyanis még nem oldódott meg, és javítani kell a jelenlegi állapotokon. Köszönöm, elnök. Kérem, kollégák, ne mondjanak sorozatosan köszönetet, inkább a lényegi elemét mondják el a felszólásuknak. Köszönöm szépen, én Egnyú úr nevében is szólnék. Először is azt kell mondanom, hogy Dorfman úrnak azért akkor is különleges köszönetet kell mondani, mert nagyon sok időt és erőfeszítést tett annak érdekében, hogy ilyen rövid idő alatt egy ilyen átfogó dokumentumot hozzon tető alá. A kemény kérdés persze, lehet, hogy a többiek, a hallgatóság ezen nem lepődik meg, és én is már láttam mindezt, de a legutóbb is, amikor a kap reformjáról beszéltünk, a költségvetés volt az egésznek a fókuszpontja, hogy mennyi pénzt tudunk a kapra szállni. Ismét ez a legkeményebb dió. Elnök úr és Dorfman úr is tudja, hogy Európa minden más aspektusa a kap pénzből akar plusz pénzt szerezni magának, abból szeretne részesülni, hogy csökkentjük a kapra fordított költéseket. Jelen pillanatban ez még súlyosabbá válik ez a helyzet, azáltal, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, és a KAP költségvetése ezáltal is kényszerűen csökkenni fog. Ez sajnos nekem nem okoz örömet, de ez a valós helyzet és ennek a hatása tovább gyűrűzik, sokkal messzebb ezen parlament mandátumán. A következő parlamenti időszakban én már nem leszek itt, nyilván, ez a sajnálatos igazság, de azok, akik itt lesznek, nagyon fontos, hogy eltökélten védjék a költségvetésre fordított pénzeket, a költségvetés, a, a mezőgazdaságra fordított költségvetést, hogyha nincs pénz, akkor a legjobb szándék sem elégséges arra, hogy eredményeket érjünk el. A bizottság jó irányokban keresgél, de engem az aggaszt, hogy lehetséges, hogy a tagállamok kezükbe ragadják a döntést, és nagyon fontos, hogy éppen ezért világos keretet határozza meg az Európai Bizottság, és világosan határozza meg azt, hogy mit vár a tagállamoktól. Az első és második pillér egymásra támaszkodik az új kapban is, és az is szerintem jó lenne, hogyha az első és második pillér részére külön ö, pántlikáznánk a pénzeket, nem akarjuk tovább bonyolítani a helyzetet, sokat tudnék még beszélni, elnök úr, de látom a kalapácsot, úgyhogy itt most abba hagyom. Igen, ismét kérem, hogy ne vesztegessék az időket a köszönetmondás. Én is szeretnék Herbert Dorfmannnak köszönetet mondani azért a nagyon átfogó jelentésért, amely világosan struktúrált, és az agrárpolitika egyszerűsítéshez kell, hogy vezessen. Ezt valamennyien támogatni tudjuk. Az egyszerűsítésekre igen mondtunk, a de minimis szabályozás több teret teremthet, és az szerintem is szükséges. A költségvetés területén osztom az előttem szóló James Nicholson aggodalmait, mert valóban nem lehet tudni, hogy milyen költségvetésre számíthatunk. Ugye itt a gazdaságok esetében kisebb, közepes gazdaságokról szól a jelentés. Én a közepes gazdaságokat mindenképpen szerepeltetném az anyagban, ez még hiányzik ugyanis. Aztán az erdőgazdaság, biogazdálkodás vonatkozásában talán a 16-os pont összefüggésében, ahol az agroturizmusról van szó, talán ezekkel ki lehetne ezt a részt egészíteni. A második tömbben az európai fehérje stratégiáról esik szó, ugye itt a termeléstől függő kifizetésekről van szó. Németország már nem alkalmaz egyedüliként ilyen kifizetéseket, és az omnibus rendeletnél a, itt nem lehet majd protein növényeket már termeszteni, és ezért ezeken a kifizetéseken el kell gondolkozni. Aztán az önkéntes terméstől függő kifizetések ötlete szerintem megfelelő lenne. Az omnibus rendelet több alapot is teremt majd, amelyek szintén érvényesek kell, hogy legyenek, és egy hatékony átmenet idő határa van szükség az új közös agrárpolitika kialakítása irányában, ezt már most biztosítani kell. Ezek fontos pontok, tehát átmeneti szabályozásra van szükség. Összességében a közös piac szervezés esetében azzal kell megelégednünk, amiről már határoztunk, és további módosítókat fogunk majd benyújtani. Köszönöm. Madame Sandra. Gracias, Sandra. So se continuamos... Köszönöm szépen. Hogyha ez a kap marad, még öt éven keresztül, akkor meg kell küzdenünk az egyre nehezedő helyzettel, és ezért konkrét intézkedésekre van szükség a gazdáinknak. Egy szó sem található a dokumentumban a gazdák jogainak az elismerésére vonatkozólag. Az árakra vonatkozó problémákra és ezeknek a problémáknak a megoldására sem tér ki illetve van még egy sor különböző probléma, amivel foglalkozni kéne, amelyek például katasztrófához vezettek a tejszektorban. Olyan javaslatra van szükség, ami sokkal ambíciózusabb, és amely garantálja a jövőt a gazdák számára, legyenek férfiak vagy nők az Európai Unióban, legyenek kicsi vagy nagy gazdaságok. Köszönöm. Elnök. Vác úr. Már említésre került, hogy itt arról lesz szó, hogy hogyan is néz majd ki a költségvetésünk a következő időszakra, hogyha nem tudjuk világosan bemutatni, hogy az Rium hogyan járul hozzá a klímaváltozás leküzdéséhez, illetve a biodiverzitás megőrzéséhez, vagy a munkahelyek megőrzéséhez, akkor nehéz lesz megtartani ezt a jelenlegi költségvetést, ami számomra hiányzik a jelentésből ez a vidéki térségre való hivatkozás több helyütt. Azt hiszem, hogy a vidéki térséget sokkal erőteljesebben középpontba kellene állítanunk, meg magyarázandó, hogy hogyan kell felhasználni a forrásokat, és ez hogyan szolgál a közjavára. Aztán egy további pont, 25-ös bekezdést, illetve más felfogásom van, az a véleményem, hogy az európai közpénzeket elsősorban arra kell felhasználni, hogy az élelmezési szuverenitást biztosítsuk Európában. Élelmiszerbiztonság, elellátás biztonsága biztosítandó ebből. Az európai adózók pénzje nem arra van, hogy a világpiacon játsszuk el ezt. Az EU-ba importált élelmiszerekre ugyanazokat a sztenderdeket kell alkalmazni, mint ami e, Európában érvényes így a, a kettőzes tojásokra utalok. És aztán egy további dolog, azt hiszem, hogy adózó pénzeit nem kell arra használni, hogy magánbiztosítási konszennek e, szemre megkönnyítsük a mezőgazdasági vállalatok biztosítását. Ez e, profitot teremt, én ezt nem tartom jó koncepciónak más megoldásra van szükség. Aztán, hogyha megnézzük a környezeti intézkedéseket, a biodiverzitás támogatását, az erre szolgáló források esetében kötelező kvóta lenne szükséges legalább 30%. A 16-os pontnál a közvetlen piacosítás, értekesítés hiányzik, a termelők támogatása, akik közvetlenül a fogyasztókhoz, az idegenforgalmi üzemekhez szállítják a termékeiket, vagy a közkonyhákra. Ezt szeretném észrevételezni, ezt szerintem fontos lenne a gazdák piaci hatalmának megerősítése szempontjából a kereskedőkkel szemben, és a nagyobb degressziót illetően ez szerintem kötelező kellene, hogy legyen nem csupán egy lehetőség. A capping mindenhol azonos legyen, itt mindenhol meg kell magyarázni az adófizetőknek, hogy hogy lehet, hogy százezres támogatásokat kapnak nagy konszenzek. Szerintem a capping révén a versenytorzulásokat meg lehet szüntetni, de a munka alapjául jó ez a szöveg Dorfman úr, és köszönöm a jelentést tervezetet, jó ez az anyag. Pán Szolona rzeczywiście przed Márko Presidente. köszönöm, elnök úr. A DORF mai jelentést illetően ez egy kiegyensúlyozott anyagnak tűnik számomra, de mégis néhány észrevételem lenne itt politikai elveket illetően, amiket meg kell nézni a jelentés kapcsán. Először is azt hiszem rendkívül aggasztó ez az új modell, a New Delivery modell, amely a bizottság biztosítékai ellenére azzal a kockázattal jár, hogy a kapot újra nemzeti szintre sűjesztjük. Tehát ez a tagállamoknak túlzott ellenőrzést biztosít a területi politikát illetően, túlmenően a közös célokon. Ha itt például a közös agrárpolitikáról szólunk, akkor itt közös célokat kell megfogalmazni nem szabad csirájában elfolytani bizonyos mechanizmusokat, hogyha a piacot szabadjára hagyjuk, akkor ez tisztességtelen versenyt eredményezhetne, és az egész ágazat kárára válna. Szerintem oda kell figyelni a külső konvergencia koncepciójára. Itt is, hogyha közös politikáról beszélünk, akkor figyelembe kell vennünk, hogy az élet minőség más az egyes tagállamokban, más megélhetési költségek vannak, nem szabad ezt figyelmen kivel hagynunk, hiszen ez megint csak tisztességtelen versenyt teremtene. Egyébként szerintünk szintén szükséges egyfajta premizálási mechanizmusokat bevezetni, támogatandó azon vállalkozásokat, amelyek valamiféle kedvező hatást érnek el szociális szempontból, gazdasági szempontból, vagy akár környezetvédelmi szempontból az adott területükön. Ez egyfajta progresszív jellegű megközelítést jelentene a támogatások esetében, azon mechanizmusokkal ellen, azon mechanizmusok ellen hatva, amelyek a földszerzést ösztönzik. Oui, merci, monsieur président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a jelentés, ami a, az Európai Bizottság közleményét követi, 2020-27 közötti kapra vonatkozik. Amikor megnézzük, hogy a köve, az előző kap megtervezésének milyen előfeltételei voltak, akkor láttuk, hogy az parlamenti időszakunk legvégére sikerült csak összehozni, tető alá hozni a dokumentumokat. Nagyon szükség tehát, nagyon nagy szükség van arra, hogy siessük, de arra is, hogy megvédjük a mezőgazdaságot és a gazdákat a különböző tagállamokban. Ezért több dologra van szükség. Egyik, a tagállamoknak nem szabad több szabadságot adni, meg kell erősíteni az egységes piacot, és az alapszabályokat be kell tartatni minden tagállama. Nagyon fontos az is, hogy a francia gazdák szempontjából is, ami én is vagyok, kell, hogy legalább megmaradjon a kapjánlegi költségvetése, hogy a támogatásokat továbbra is ki tudják fizetni a gazdáknak. Több évtizedek tapasztaljuk azt, hogy egyre nagyobbaknál válnak a mezőgazdasági üzemek, koncentrálódik a nagy gazdaságok kezében a föld. Ezeknek 56%-a már Franciaországban nagy gazdaság, és több mint 20% Európa szerte is a nagy gazdaságok aránya. Ez, ezt a tendenciát lassító politikára van szükség, a fiatalok támogatására van szükség. Egyelőre ez kudarcot vallott már pedig meg kellene védenünk a fiatal és kicsi gazdákat. Ezen kívül nagyon nagy nehézségre néznek szembe a mezőgazdaságban dolgozó nők és férfiak. Egy sor nehézség a kereskedelmi megállapodások következménye, illetve a garancia rendszerek konszolidációjának a hiánya eredményezi ezeket. Az élelmiszer ellátás szuverenitása rendkívül fontos, ezt a mezőgazdasági termékek árának a szabályozásával is lehetne elérni, hogy legyen biztos jövedelme a gazdáknak, ez védeni a gazdákat és a fogyasztókat is, és elfelejtették egyébként ezt eddig megemlíteni. Az Európai Unió jelenlegi formájában nem védi meg megfelelőképpen a gazdákat. Merci. Köszönöm. A jelentés emlékeztet arra, hogy a kap egy támogatási politika az a gazdák számára, ez egy gazdasági ágazat támogatása, amiről itt szó van, erről ne felejtkezzünk meg. Az a tény, hogy egy új stratégiát akarunk létrehozni, erre továbbra is figyelni kell a kondicionalitás rendszerére, egy közös alapra valamennyi európai gazda számára, hogy ne legyen megkülönböztetés az országok között a végrehajtásban hiszen ha nem így történne, ez nem megfelelő versenyt eredményezne. Aztán az első pillér integritását meg kell őrizni. Itt 30% a pénzügyi allokációknak a zöldítésre szolgálja, jelenleg, ezt meg kell őrizni. Itt megpróbáljuk a gazdaságot és a környezetvédelmet összeegyeztetni, a tanúsítási eljárások révén különböző országokban. Ugye itt a különféle biogazdálkodás, az intelligens gazdálkodás és a többi, azok a programok, amelyekkel a gazdák kötelezettségeket vállaltak bizonyos célok betartásában, és ezt el kell ismerni. A második pillér pedig a beruházásokat kell, hogy kísérje, amelyekre szükség van az első pillérben, hogy az fejlődjék. Itt azt hiszem, hogy pontosításra válnak a gazdák. Ami pedig az ellátás láncok megszervezését illeti, a termeléstől függő támogatások megmutatták a hatékonyságukat, de korreitaikat is. A zöldség-gyümölcs ágazat esetében és más gazdasági ágazatokban is ezt fejleszteni kell. A valódi válság tartalékra van szükség a kapon belül, és a válságtartalék reformjára mindenképpen szükség van, hogy az valóban működő váljék. Andrew úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban úgy gondolom én is, hogy a parlament álláspontját erősen, határozottan kell megfogalmazni. A reformnak gazdasági előzménye és következménye is vannak. A mezőgazdaságot biztonságosá kell tenni, a túlélését biztosítani kell, még Nagyra értékelem az előadó javaslatait, de továbbra, e- tovább kell mélyítenünk. Például az árak volatilitása nagyon nagy problémát jelentenek a mezőgazdaságban ma. Intervencióra van szükség akkor, amikor a piac nem működik jól. Ezt már mondtam korábban is, és elismétlem, hogy a jelenlegi rendszer nem feltétlenül elégséges ennek a biztosítására. Mobilizálnunk kell a válság megelőzési eszközöket, a volumen és az árak szabályozásába. Köszönetet mondok arra is, hogy a válság tartalék kérdésére kitért, ennek a tartalmát módosítani kell, és lehetőséget kell adni arra, hogy ez több éves időszakra oszoljon el. Mert a kontraciklikus problémák megoldását csak így tudnánk szabályozni, csak így tudnánk igazítani. Azt gondolom, hogy a Elengedhetetlen a piacok ellenőrzése, különben mutációhoz fog vezetni, ha ezt nem tesszük meg. Mondjuk a, a gazda a fenntartatóság érdekében a termelési módszereit megváltoztatja, ez nagyon fontos, hogy a hosszú távon lásson előre, és biztosítva lássa a lövőjét. Alaposnak és óvatosnak kell lennünk, a szimbólumokon túlmenőleg, a nemzeti célokon túlmenőleg operatív szerződésekre van szükség. Arra, hogy európai dimenziót töltsenek a célkitűzéseink, és a zöldítés szerintem egy olyan aspektus, amire még nem tér ki eléggé az előadó, ez rendkívül fontos. Fel kellene gyorsítani ezt a kérdést, mert így egyre több gazdának adnánk lehetőséget arra, hogy túléljen ebben az ágazatban. Akkor óvatosnak kellene nem mondhatok köszönetet, igaz? Jó, az átmeneti időszak a Brexit miatt az elhúzódhat, úgyhogy ez a vita is számunkra is kihatással lehet Nagy-Britanniában. A családi gazdaságok, Dorfman úr, ez nagyon szubjektív kifejezés, nem is igazából jelent semmit. Azt kell várnunk az Európai Bizottságtól, hogy megfelelő a tervezetet ö, hozzon létre, de ők sem fognak tudni, mit tenni, mit kezdeni ezzel, hogyha mi nem definiáljuk, hogy mi a családi gazdaság. Az első pillérből, hogyha a kifizetések maximalizálása miatt nem tudjuk megoldani a támogatások kifizetését, az akkor ez át fog csúszni a kettes pillér alá. A bizottságból valaki azt mondta, hogy a pillér, kettes pillérben lévő pénznek csak maximum az 50%-át igényelték, azért mert annyira bonyolultak a szabályok. Ezért ebben a jelentésben is szeretném, hogyha ezen elgondolkoznánk, mert hiába van ott a kettes pillér, hogyha nem tudjuk felhasználni a benne levő pénzt, akkor csak mindannyian veszítünk. A zöld barátom beszélt a klímaváltozás elleni küzdelemről, nagyon érdeklődve fogja valószínűleg hallani, hogy a lengyel, brit és USA tudósai génmódosítást elérték azt, hogy csak 75%-ban használják fel a gémódosított növények azt a vizet, amit a nem gémódosított használna fel, tehát a szárazság esetében nagyon jól használhatóak lesznek ezek a növények. De mit fognak csinálni? Ezt a technológiát át fogják venni, vagy pedig továbbra is el akarják pusztítani a gémódosított növényeket. Nem tudom, hogy úr miért szól hozzá az európai agrárpolitikához, szervezze meg a brit agrárpolitikát szerintem. De mm, egy számos pontban világossá kell tenni dolgokat Dorfman úr például, és el kell utasítani bizonyos dolgokat, amiket az Európai Bizottság a közleményében kijelent, ez a renacionalizáció, ez nem eh, eh, más, hanem konkrétan a renacionalizáció. Itt egyértelmű kell az álláspontokat. Mit akar a agrárpolitika elérni a környezetvédelem? Ezt keményebben kell fogalmazni szerintem. Egy dolog világos, egyszerűen nem értük el a célokat. Sem a biodiverzitási célokat a kappal nem értük el a klímagázok csökkentése is fontos, fontos dolog lenne, tehát ösztönzésre van szükség, nem kifizetésekből kell kiindulni. Egyszerűen lehetővé kell tenni, hogy zöld gazdálkodással a gazdák pénzt keressenek, másképp kell ezt közelíteni, és gondoskodni kell arról, hogy a megfelelő források rendelkezésre álljanak a kapon belül, és ne csak pár apró pénz. És és nem mondhatjuk, hogy plafont állapítunk meg, ezt a tagállamokra bízzuk, mert akkor megint csak szétszalad itt a kapon belül az egész európai közösség, de azért egy dologban Dorfman úr, hát nem szólíthatjuk fel az Európai Bizottságot a tejnél, ezt a biztos megbízni valamivel, tehát hogy piaci eszközöket csináljanak a tejterületen, ez eh, az hiszem tejügyben ez a biztos egészen máshol jár, mint szerintem, ha mi nem csinálunk semmit, akkor nem lesz ebből az egészből semmi. És vagyis azt mondom, hogy beszéljünk többet európai agrárpolitikáról, és kevesebbet foglalkozunk a világpiac meghódításával. Világosá kell tenni, hogy az export stratégiánktól le kell, le kell állni, hogyha kereskedelem politikáról beszélünk, világosá kell tenni. Nem lehet, hogy egyre több kereskedelmi megállapodást kötünk, amelyek érintik a mezőgazdaságot, mezőgazdaságot, valamikor ennek is le kell zárulnia. Még egy mondat a termeléshez kötött kifizetés. Én is ezt szeretném, ez meg lenne fontos, de lonna, hogyha, ez, hogyha nincsenek ilyenek a jövőben, akkor például a fehérjéknél eh, nem tudjuk ezt megőrizni. Egy perc, Temanur. A célzott támogatás a családi gazdaságoknak nagyon fontos. Ennél globálisabban azt tudom mondani, hogy olyan megoldásokra van szükség, amivel munkahelyeket teremtünk, és valóban támogatjuk az aktív gazdákat. Ezen kívül a történelmi referenciákra is szükség van. Meg kell erősíteni a területi alapú támogatásokat, a hátrányos helyzetű területeket jobban kell támogatni, és természetesen nagyon fontos az, hogy fels, maximalizáljuk a támogatásokat. Az európai állampolgárokat néha sokkolja az, hogy milyen túlzott támogatást fizetnek egyes gazdaságoknak. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a migráció kérdését is fel kell venni, vetni a bevándorlók származási országaiban érdemes lenne támogatni a mezőgazdaságot, így kevésbé akarnának elvándorolni. Um, Én is megragadom ezt a rövid időt, hogy egy néhány fontos pontra hívjam fel figyelmet. Pénzt megőrizni az nem érték önmagában, célokat kell elérni a pénzzel. Én is azt mondom, hogy védjük meg a mezőgazdaság szánt pénzeket, amennyire csak lehet, de világos célokat kell ehhez hozzárendelni. A második pont a hatások, amikre eddig jutottunk a pénzzel Különböző meghallgatásokon bemutatkozták nekünk, hogy a pénz gyakran hatás nélkül maradt, és egyébként a jövedelempótlásoknál is elmaradt a hatás. Vannak, hogy nagyon sokat kaptak egyesek, de a kisebb gazdaságok keveset kaptak. Tehát hatást kell elérni, ez a lényeg, és átláthatóságra is szükség van. Egyelőre ez nem transzparens egyáltalán hogyha itt nehéz megérteni a történelmi kifizetéseket, a terület alapon miért fizetnek ki, és ilyen dolgokat nehéz megérteni. A legfontosabb kérdésem önfelé, mi a helyzet a kondicionalitással az első pilléren belül. Újra és újra beszélünk erről, ez kéne, az kéne, de Tegyük világossá a helyzetet. Hogy néz ki a helyzet az első pillérben? Az első pillér felét csak egyértelmű teljesítmény, teljesítésekért kell kifizetni, amiket meg kell mutatni a gazdának. Itt tényleg honoráljuk, hogy történik valami, tehát egy további jövedelem lesz ez a gazdánál, és csak a fele megy majd mondjuk terület alapon kifizetésre, vagy 70-30% lenne. Tehát milyen módon képzelik ezt el, hogy hogyan ez a kondicionalitás hogy alakul? Én szeretném világosat tenni. 100%-ban kéne kondicionalitás kondicionalizálni ezt az egészet. Mert egyszerűen nincs más terület, ahol tehát ha a gyerekpénzeket, gyerektámogatásokat a gyerekszoba mérete alapján fizetnénk ki, azon is csak nevetne mindenki. Tehát ez, ez, ez nem lehet semmiképpen. A plafont meg kell őrizni, nem, marad, nem mehet ez ki a tagállamokhoz. Ez az EU szinten kell megőrizni. Jó, figyeljenek rám. Köszönöm szépen. Köszönöm Dorfman úrnak ezt a eh, jelentést. Természetesen lehetne ezt jobban is, van még lehetőség a javításra, és eh, ezt meg is fogjuk tenni, amíg a végleges változat meg nem születik, a kap valamennyiünk számára fontos, és egy nagyobb szerepet játszik a vidékfejlesztésen belül is. Horvátországban a mezőgazdasági területen általában kisebb jövedelemmel működnek, mint más ágazatokban, ezért a foglalkoztatás itt nehézkes, a gazdák átlag életkora is egyre magasabb, ez egy problémát jelent, a, a generációs megújulás fontos lenne éppen ezért, és jövedelmeknél kéne kezdeni, a tőkéhez való hozzáférést is biztosítani kell a gazdák számára, és a diszkriminációt meg kell szüntetni, amelyek, amelyel napjainkban szembesülünk. Végül is szeretném elmondani, hogy a bioökonomiát nem említették meg, és azt gondolom, hogy vidékfejlesztésen belül a mezőgazdaság nagyon fontos lenne, ezt jobban ki kéne emelni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a jövőbeli költségvetést illeti, nyilvánvalóan ennek a mérete fontos szerepet játszik az egész folyamatban és eljárásban. Ezért óvatosnak kell lennünk, és gondoskodnunk kell arról, hogy ne ártsunk az egységes piacnak. A kap esetében pedig meg kell őrizni az EU jelleget, és a renacionalizációt nem támogatjuk fontos továbbá még a plafon kérdése. Milyen tapasztalataink vannak a plafonnal pán-európai intézkedésként? Például amikor aktív gazdákat igyektünk, igyekszünk támogatni. Most az Omniuson belül pedig meghatároztuk, hogy a tagállamok döntsenek. A Kepping esetében azt gondolom, hogy észszerűbb ezt a tagállamokra bízni döntsenek ők ebben az ügyben. Most nézzük meg az első pillért, az önkéntes kifizetéseknél. Hogyha a kis és közepes gazdákról beszélünk, akkor világosá kell tenni, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a kis és közepes gazdák esetében és el kell, hogy mondjam, a döntéseinket nem csak a statisztikák alapján hozhatjuk meg, hanem szociális és politikai tényezőket is figyelembe kell lenni a döntéshozatalban. Köszönöm, Gyarabia úr. A rugalmasság és a szubszidiaritás szép szavak, de az a kockázat el fenn, hogy ezek esetleg újra nemzeti szintre sűjesztik a kapot, ahogy több kolléga is elmondotta, ezt nem óhajtjuk. Herbert kolléga remek munkát végzett, meg kell erősítenünk ezt, méghozzá világosan, hogy szakbizottságunk soha nem fogadja el, hogy a New Delivery modell egyfajta Bianco csekké változzék a tagállamok számára, így a társfinanszírozás kockázatokkal járna, és nagyobb a kockázata is felmerülne, mert a rugalmasság gyakran nem megfelelő versenyt eredményez. De rövid mert egy dolgot szeretnék kiemelni, ahogyan Dorfman kolléga is elmondotta, semmiféle lehetőség nincs arra, hogy a május végén a biztos által bemutatott jogalkotási javaslat lezárulhat ezen ciklus alatt. Erre semmiféle lehetőség nem áll fenn. Ez bizonytalanságot teremt a költségvetésben, és az új szabályokat illetően is, gazdáinkat pedig egy teljes zűrzavaros helyzetben hagyjuk. Szerintem el kellene kerülni, hogy a gazdáinkat ilyenfajta helyzetbe sodorjuk. És ahogyan az omnibusszal is tettük, világos elképzeléseket kell megfogalmaznunk a gazdák jövője szempontjából. Köszönöm. Przewodniczący Komisji Budżetowej. Merci, monsieur le... Köszönöm, elnök úr, szeretnék gratulálni Herbert Dorfman, Dorfman kollégánknak ez, ez a jelentés tervezethez. Azt hiszem, hogy itt nagyon gyorsan szükség van a kapra, ugyanakkor nem szabad el sietni a dolgokat. Fontos, hogy új szabályokat, új előirányzatokat megfelelően megismerjük, és hogy 2021-től ne alakuljon ki zűrzavas helyzet. Fontos a koherencia. A gazdák nem csak forrásokat várnak a kaptól, itt nemzetközi szerződések tárgyalásáról is szó van, és jó lenne kiemelni annak szükségességét, hogy következetes stratégia szükséges, amikor kereskedelmi tárgyalásokba bocsájtkozunk a világ más feleivel. Itt például a marha hústermelési ágazat is veszélybe kerülhet, hogyha nem alakítunk ki megfelelően megállapodásokat. Aztán itt az omnibus szükségességére mutatok rá. A verseny jogot összhangba kell hozni annak szükségességével, hogy a gazdák szövetkezetekbe, szervezetekbe töröm, tömörülhessenek, és megfelelő súlyuk lehessen a feldolgozó iparral, illetve az értékesítéssel szemben. És az egyszerűsítésre is szükség van, úgy vélem, Nehezen tudom ugyanis elmagyarázni a körzetemben a közös agrárpolitika finomságait, és hogyha nem értik meg a kapott az érdekeltek, akkor ez nem egy valódi szakpolitika. Ami a költségvetést illeti, remélhetőleg megtartjuk a jelenlegi ö, volumeneket. Itt ö, nem a gazdákat kell erről meggyőzni, hanem az európaiakat, hogy van egyfajta paktum az agrárium és az európai polgárok között, melynek célja az élelmiszerellentás szuverenitásának biztosítása, ugyanakkor az európai közjavak megőrzése. Akár az egészségre, akár a környezet védelemre, akár a klímára gondolunk, és azt hiszem nagyon fontos, hogy az európaiak megértsék, hogyan is szerveződik a közös agrárpolitika hogy vannak olyan előirányzatok, amelyek a kutatásra irányulnak, hogyha a glifozátot ki akarjuk vezetni, akkor helyettesítő termékekre van szükség, és finanszírozni kell a kutatási kiadásokat, hogy a gazdáknak más terméket tudjunk javasolni, hogyha bizonyos termékeket betiltunk, hogy ezek kiváltására legyenek megfelelő szerek. Aztán a válságokat is enyhíteni kell, és egyfajta biztosítási rendszert kell kialakítani, melynek körvonalait még meg kell határozni, és ösztönözni kell ezt. Az éves jellegből ki kellene lépnünk szerintem. A biztosítás teheti számunkra ezt lehetővé. El kell kerülni a közös agrárpolitika nemzeti szintre utalását, és újra vissza kell adni a közös agrárpolitikában rejlő valódi értelmet ennek a szakpolitikának. Köszönöm a figyelmet. Proszę mi wybaczyć wyjątkowy czas dla pana przewodniczącego Komisji Budżetowej. úr fog szót kapni. Elnézést kérek, most a Költségvetési Szakbizottság elnökének egy kicsit több időt adtam, remélem, hogy az önök szakbizottságában épp ilyen nagy lelkűek lesznek velem. Bogovics úr. Elnézést kérek, elnök úr, és köszönöm, mondja az előző felszólaló. Eh, eh, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy egyszerűsítsük eh, a rendszert Rámutatott ön is arra, hogy ezt hogy lehetne megtenni a tagállamok között, a gazdák között, hogyan lehetne tisztességesebb, igazságosabb elosztást találni, ezt mind támogatni tudom. Ami a greeninget illeti, meggyőződésem, hogy a greeninget jobban el lehet terjeszteni a környezetünk, a mezőgazdaságunk érdekében. A zöld gazdálkodás fontos a mezőgazdaság a környezet számára is. Most kell ezzel dolgoznunk, mert különben késünk, és felhívó a figyelmet a 15-ös, 16-os, 19-es pontokra, a fiatal gazdákról külön beszélnünk kell, megfelelő jövedelmet kell biztosítani a számukra, innovációra is szükség van, digitalizációra is szükség van, vidéken is, hogy megfelelő életkörülményeket teremtsünk. Ennélkül a gazdálkodás rendkívül rossz helyzetbe kerül, a vidék fejlesztést és a mezőgazdaságot egységként kell látnunk ide tartozik az energia, a technológia és számos más aspektus is nem csak intelligens városokra van szükség, hanem intelligens vidékre is. Aki a Pesticid Bizottsághoz kíván csatlakozni, Tarabella úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is üdvözlöm Herbert Dorfman munkáját. Nagyon fontos, hogy legyünk bátrak itt a szakbizottságban eléggé ahhoz, hogy a 2020-27-es időszakon túlra is tekintsünk, legyünk ambíciózusok, hosszú távra tervezzünk, hiszen a beruházások egy fiatal gazdának a beruházásai legalább 20-30 évre kell előre tekintsenek. A igazságos és, igazságos és stabil jövedelemre van szükségük hosszú távon, hogy a, produ- a termelési módszerek, fenntarthatóbbak maradjanak, a gazdák pedig emberi méretű gazdaságokban tudjanak tevékenykedni, ezáltal a vidék fejlődését is előmozdítva. A régiók bizony, a régiós szakbizottság tagja Guillaume Kro kollégánk, egy oxitániai szocialista, nagyon jó munkát végzett, a, erre is felhívnám a figyelmet, illetve arra, hogy a mezőgazdasági termények árainak a rögzítése nagyon fontos, a tejkvóta, a tejpor ár annyira alacsony volt, hogy más piacokat kellett találniuk a gazdáknak. Afrikában találták meg a Lactalis, a Danone, a Nestlé nek köszönhetően gyakorlatilag a tejporral újra kolonializálták Afrikát, és ki volt ennek az egész ügynek a legnagyobb nyertese? A nagy élelmiszeripari cégek. Stefanofó kollégánk azt mondta, hogy a szerződésekre van szükség a megszorítások helyett, egyszerű és a gazdák által elfogadott megoldásokra, ebben is fejezem elnök úr, én azt kérem, hogy fogadják el majd a módosító indítványaimat, amivel a maximalizálni kell a termeléshez való kötését a támogatásoknak. Egy sor kritériumra van szükség. Lépjünk úgy fel, mint a nagy globális szereplők Köszönöm szépen, elnök úr, ugye a következő hozzászóló, nagyon rövid leszek, mert Zsánártű kollégám már a lényegét elmondta annak, amit én is szerettem volna. Közel vagyunk, egy sor pontban egymás véleményéhez, de felhívnám a figyelmet arra, hogy véleményt fog alkotni a április végén a Környezetvédelmi Szakbizottság is, és biztos, hogy nagyon fontos orientációs útvonalakat fognak meghatározni a következő kap környezetvédelmi szempontja számára környezetvédelmi szempontból. Fontos lenne, hogy a két szakbizottság együttműködjön, hogy a KAP a gazdák és az európaiak szolgálatában álljon a jövőben, tápláljanak bennünket, elégséges és jó minőségű élelmiszer állítsanak elő egy sor környezetvédelmi kritérium figyelembe vételével. Jól képviselő kap Köszönöm, elnök úr. A környezeti témakörre tényleg visszaemlékeztetve arra, hogy az Európai Számvevőszék december 12-i jelentésében azt mondta, hogy az kap zöldítése nagyon összetett támogatási rendszert eredményezett, és semmiféle haszona nem járt a környezet számára. Azt hiszem, hogy nyilvánvalóan ezt a megjegyzést számításba kell vennünk. Ami a ma este vizsgált jelentést illeti, sajnálatos ez egy eléggé kiegyensúlyozott jelentés lett volna, de elég sajnálatos, hogy a következő pontokat illetően nem elég széld az álláspont. Ugye megnézi, hogy az ár volatilitással kell küzdeniük a gazdáknak. Ez egy valódi probléma az elmúlt években, és egy súlyos problémát eredményezett, egy soha nem látott mértékű válságot. Most már az ellátási láncok nagy részében kihat ez az árakra, és ez valahogy elhallgatásra kerül ebben a jelentésben. Aztán itt van a közvetlen kifizetések ügye. Ez szükséges a gazdák nagy része számára egyszerűen a túléléshez. És ez nem kerül megfelelő nyomatékkal a jelentésben bemutatásra. A bizottság megközelítés módja meghaladott mert a válság előtti időszakra nyúl vissza. A WTO esetében a szabadkereskedelmi megállapodások sem jelennek meg elég világosan veszélyként az állattenyésztési ágazat számára. Itt a Mercosur jövőre is utalhatok. Aztán itt vannak még a biztosít mechanizmusok, ezek nem működnek megfelelően, ezt megmutatták azok a helyzetek, amelyeket az Ukrajnával, Marokkóval, Moldáviával, vagy akár Grúziával kötött szerződések. Köszönöm. Thank you, Chair. Those of us... Köszönöm. Tessék. Uh, Köszönöm szépen tisztában kell lennünk azzal, hogy a mezőgazdasági politika jelenlegi hibáival foglalkoznunk kell, hogyha megnézzük a jelenlegi helyzetet a jelentésben. Írországban egy 70 eh, ezer euróról beszélünk évente a kifizetések területén, máshol pedig több százezer euróról ez alásza az alapját annak, hogy a kap működjön és a támogatást tudja biztosítani. Mi az, ami nem működik? Rendben van? Hogyha komolyan vesszük magunkat, akkor a klímaváltozással is foglalkoznunk kell, és a kereskedelmi megállapodások is újra is üreletetbe kerülnek. Azt gondolom, hogy ezt úgy kell látnunk, ez a probléma része is egyáltalán nem megoldást szolgálja, hogyha újabb és újabb megállapodásokat kötünk csak, és úgy gondolom, hogy komolyan kell vennünk a saját feladatunkat, és ténylegesen meg kell győzni az európai polgárokat arról, hogy a kap költségvetésére szükség van, azt meg kell őrizni, és az egyenlőtlenségek megszüntetésére kell törekedni, amelyek most fennállnak a kapon belül. Köszönöm szépen Herbert Dorfmannak egy általános megjegyzés részemről a jelentéssel kapcsolatban, és a fő reakciókra is kitérnék most itt a bizottságban. Itt mindig a meglévő politikáról beszélünk, ha ezt meg akarjuk változtatni, és hát azt látni kell, a kap drámai változáson megy keresztül. Miért nem lépünk vissza egy lépéssel, és miért nem folytatjuk le az általános vitát, hogy mit akarunk valójában a közös mezőgazdasági politikával. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez hét évre szól az egész, ehhez fontos döntéseket kell meghozni, és tíz év múlva mi történik. A világ pedig nagyon változik jó vitákat kell lefolytatnunk, hogy milyen célokat akarunk elérni a mez- közös mezőgazdasági politikáról. Ne a modulációkról, az önkéntes kapacitásokról beszéljünk, és egyebekről és pillérekről, hanem azt mondjuk meg, hogy mi a cél. Úgy gondolom, hogy két dolog le az én szememben ez a fontos. Egyrészt a versenyképességet kell erősíteni a mezőgazdaságban. Pillanatilag a gazdák jelentős része a jövedelmét feléli, amit ebből szerez. Egyszerűen nem forgatják vissza a gazdaságokba, de annak érdekében, hogy megmaradjanak és a de minimis szabályt, és erősíteni kell, biztosítani kell, hogy a gazdák ne csak ettől a pénztől függjenek, illetve a válság alapoktól. Innovációra kell költeni, kockázatkezelésre kell költeni a gazdáknak, jobban kell szervezni az értékesítést, hogy kevésbé függjünk a brüsszeli pénzektől. A második pont pedig a fenntarthatóság és a közjavak kérdése a mezőgazdaság hogyan tud hozzájárulni a célok eléréséhez időnként. A piac is hajlamos kifizeti pénzeket, plusz pénzeket az élelmiszerért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Herbert Dorfmannak is a munkáját, és az anyámnak is szeretnék köszönetet mondani anyák napja alkalmából, hogy életet adott nekem, úgyhogy mindenkinek köszönetet mondok, de mit akarunk elérni? A folyamat végén, ideális esetben több ember vállalkozzon gazdálkodásra és maradjon gazda. Ehhez tisztességes árakra van szükség, nem csak azért, hogy megéljenek a terményeikből, hanem azért is, hogy a mentális egészségük megmaradjon, ne azért kelljen dolgozniuk, hogy utána nem kapjanak semmi pénzt. A tisztességes árak után a tisztességes terjesztésre is szükség van, ez jelen pillanatban nem működik, Írországban legalábbis biztos nem. Valamint igazságos rendszerre van szükség, amelyben a biodiverzitás, a klímaváltozás csökkentése terheit a, segítünk vállalni a gazdáknak, a generáció megújulására nagyon nagy szükség van. Nincs más olyan ö, szakma, ahova az emberek nem akarnak menni, mert azt gondolják, nincs még egy ilyen szakma, ahova azért nem mennek az emberek, mert hogy a hétvégére a hiába dolgoztál reggeltől estig, kevesebb pénzed lesz, mint a hét elején. Nagyon fontos, hogy legyen tehát jövedelmük ezért fog új generáció is vállalkozni a gazdálkodásra. És abban a pillanatban, amikor megpróbáljuk a nyugdíjba vonuló gazdák helyére az újakat bevonzani, akkor kell, hogy legyen jövőképük, és kell, hogy legyen számukra hely, kell, hogy legyen föld. És végül, de nem utolsó sorban, a történelmi kifizetések áttekintése után jó azt hallani, hogy a kis gazdaság, családi gazdaságok számára több célzott támogatást szeretnénk nyújtani. De van valami, ami engem aggaszt, a globális kereskedelem új kihívásairól van szó. Ezek nem felbukkannak maguktól, hanem mi produkáljuk ezeket a problémákat azáltal, hogy ilyen kereskedelmi megállapodásokat írunk alá. Akkor ne írjunk alá olyan kereskedelmi megállapodásokat, amik tönkreteszik a gazdáinkat. Köszönöm. Gostaria de ser as seguintes considerações. Não descurando a necessidade de exportação dos nossos produtos. mezőgazdasági termékek esetében helyes, megfelelő jövedelemre kell, jövedelmet kell biztosítani a gazdáknak, és lehetővé kell tenni a mezőgazdasági tevékenységek megőrzését európai szinten. Itt a közvetlen kifizetéseket illetően nincs olyan nagy különbség a gazdák között az egyes tagállamokban, hogyha a korábbi jogosultságokat ki akarjuk vezetni, akkor jól kell tanulmányoznunk ezt a helyzetet, és alakítsunk ki átmeneti rendszereket. Az innováció esetén szintén biztosítani kell a fiatal gazdák bekapcsolódását a rendszerbe, ami pedig a válságokat, illetve a válság tartalékot meg kell szüntetni, ez bizonytalanságot teremt, és egyfajta vészhelyzeti csomagot kell helyette kialakítani. Különösen a tejtermékek, sajttermékek esetében. A termeléshez kötött támogatások esetében rugalmasságot kell biztosítani a tagállamoknak, a kereskedelmi megállapodások pedig fontosak az EU számára, de csak olyan mezőgazdasági termékeket foghatunk el itt az EU-ban importként, amelyek hasonló feltételek mellett kerülnek előállításra, mint az EU beliek. És egy utolsó megjegyzés és aggodalom, nagyon fontos, hogy az uniós szintjén döntsünk ezekről a kérdésekről, mert a kihatást a mm, távolabbi régióban is lehet érezni. És fontos a szavazás során a kap finanszírozására odafigyelni. A költségvetési szakbizottság jelentésében megvédték az összes elképzelésünket, és reméljük, hogy szerdán ezt többségben támogatni tudjuk. Nincs szükség itt több, sok módosításra a kap, eseté, kap esetében és stabilitásra van szükség, környezetvédelemre, egyszerűsítésre, a bürokratikus terhek eh, enyhítésre. Köszönöm. Oui, uh, je vais pas reprendre les grands discours az élelmiszer szuverenitás kérdésére, a klímára, vagy a szabadkereskedelemre most nem fogok kitérni, ezek nagyon nagy témák, olyan dolgokról beszélnék inkább, amiket eddig nem érintettünk. Költségvetés és mezőgazdasági politika. A nagy veszély ma amit látok érkezni, az az, hogy vannak nagyon jó ötletek, nagyon szép javaslatok, amikkel egyébként egyetértek, mert ezeket már a korábbi mandátumunk során is javasoltuk, például legyen felső határa a támogatásoknak. De amit látok ma érkezni, az az, hogy az Európai Bizottság ma már nem beszél erről, illetve amikor beszél erről, akkor amögött az a cél lebeg, hogy csökkentsék a támogatások volumenét, a kap költségvetését csökkentsük. Tehát ez a javaslat nem a jobb elosztásra, vagy más szakpolitikák finanszírozására lenne cél, hanem a kap költségvetésének a csökkentése lenne a cél. A legutóbbi kap alatt, amikor a tagállamok közötti újraelosztásról beszéltünk, az első pillérből a közvetlen kifizetések elosztásáról, akkor a jelenlegi szabályok meghozatalára 30 évre volt szükség. 30 év kellett ahhoz, hogy a nyugati és a keleti gazdák nagyjából egyforma támogatásokat kapjanak. Most 10 év kellene, hogy elégséges legyen, hogy teljes mértékben kiegyenlítődjön a kelet és a nyugati gazdák jövedelme, különben válságba fog kerülni a mezőgazdaság Európában. Hogyan lehet válság támogatásokat javasolni akkor, amikor már annyi eszközünk van arra, hogy a mezőgazdaságban jelentkező válságokat kezeljük. De ezek sajnos nem vezettek eredményre, például a tejszektor esetében. Ezért van szükség nagyon mély vitára. De nagyon fontos, hogy ne vitatkozzunk a közös agrárpolitika jövőről úgy, hogy nincs meg a hozzárendelt megfelelő pénz. A kap költségvetése legyen tehát meg. Las gracias al ponente, al señor Dorman, porque efectivamente está haciendo un trabajo. Nos, a jelentéstevő munkáját nagy vonalakban osztom. Két dolgot szeretnék megemlíteni, ami mostanáig nem hangzott el. Kevés időnk van, fel kell hívni a bizottság figyelmét erre az ütemtervre. Aztán a második dolog, azt hiszem, hogy ezen dokumentum ösztönzi az innovációt, a technológia fejlesztését az agrár ágazatban nagyobb figyelemmel kell lenni az integrált mezőgazdaságra. Ez egy eszköz, amely ilyet még nem ismernek el kellő mértékben. Azt hiszem, hogy a munkánkat ilyen irányba kellene elmozdítani. E Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Dorfman úrnak ezért a jelentésért. A bizottság által javasolt modell, modellt jobban középpontba kellene helyezni a jelentésben, mert ez a közvetlen támogatási rendszer, illetve a szuverenitás a tagállamok esetében nagyobb rugalmasságot biztosít bizonyos helyzetek kezelésére. Ugyanakkor a nagyobb egyszerűsítése mindenképpen szükség van. A következő pénzügyi tervezési időszakban a kapnak meg kell felelnie céljainak a külső konvergencia vonatkozásában. Az első és a második pillér kifizetései különböző jellegűek, ezért a konvergencia, külső konvergencia keretében is máshogyan kell kezelni őket. A közelmúltbeli válságok esetében fontos tanulság, hogy meg kell próbálni a válságokat megelőzni, illetve a válságok kezelésére van saját európai forrás, hogy gyorsan be lehessen avatkozni rendszer szintű és általános válságok esetén. Azt hiszem, hogy programra van szükség, és kemény munkára a következő hónapokban számítok Dorfman úr hajlandóságára, hogy a lehető legjobban befoglalja anyagába a kollégák javaslatait. Domnule președinte, foarte pe scurt, sigur că apreciem acest... Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek. Köszönöm Dortman úrnak. Egyébként a 13. cikkben beszél a közvetlen kifizetésekről, és hogyha a a termeléstől függ ez, meg hogy mennyire lehet ezt az egyes tagállam, a különböző tagállamon különböző módon kezelni. Én egy kelet-európai államból érkezem, és igenis közvetlen kifizetések nálunk sokkal alacsonyabbak, mint a régi tagállamokban. De hát ugyanazon a piacon dolgozunk, éppen ezért azt gondolom komolyan kéne venni ezt a igazságosságot, és ezt lehetőleg közelíteni kell, ezt a kifizetést akár egy kis tény szorzóval is, de az nem lehet, hogy a kifizetések különbségei akkorák legyenek, tehát annyival kevesebbet kapnak a kelet-európai országok, mint amit kapnak a nyugat-európaiakhoz képest. Még egy felvetés az alkalmazkodása kifizetésekhez, a termelékenység kérdése ez a vita, amit itt időnként lefolytattuk, hogy egy gazdaság helyenként több pénzt kap, másik kevesebbet, itt felvetődik egy kérdésem. Különböző kollégák is feltették már ezt a kérdést, hogy miért kerül ennyi pénz a mezőgazdaságba, hogyha egy szelet 20, 20 euróba kerülne, hát akkor kevesebbet kell költeni a mezőgazdaságba. gazdaság hogyha nem támogatjuk a mezőgazdaságot, akkor lehet, hogy 100 euróba kerül majd a vasárnapi ebéd. Tehát ezek a dolgok szorosan összefüggnek. Köszönöm. Három megjegyzésem van az időkonal fogva. Örülök, hogy a biztos ajánlatát elfogadja Dorfran úr, hogy a delivery rendszert átültetjük a gyakorlatba. Egy európai, egy német adminisztráció képes ennek az alkalmazására is, mert a gazdák érdekében lépünk fel a degresszió és a plafon kérdése nagyon fontos, hogy a tagállamokra bízzuk ezt a kérdést. Két példát mondanék erre, és egy bajorországi 30 hektáros tudom, ami viszonylag kicsi, az már európai mértékben ö, nagy, tehát nem tudjuk úgy kezelni, mint máshol. És a foglalkoztatás pedig ö, természetesen fontos dolog, mert ezek a TB rendszerekbe is befizetnek, hogyha foglalkoztatnak embereket, ez pedig változik országonként, ezt nem lehet európai szinten szabályozni. Herbert Dorfman pedig átmeneti szabályokról is beszél, hogyha nem időben készülünk fel, a gazdáknak igenis szükség van a tervezési biztonságra. Én azt mondom, hogy az omnibuszt kéne meghosszabbítani, és akkor meg lenne az a biztonsága, amire rászorulnak a gazdák is. Köszönöm szépen. Katainen asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm Dorfman úrnak ezt a kiegyensúlyozott tervezetet. Arról van szó, hogy a gazdák jövedelmével akarunk foglalkozni, ezt jól figyelembe veszi a jelentés. Egy néhány javítási fejlesztési javaslat, ami az első és második pillért illeti, itt felhívják a figyelmet arra, hogy a nemzeti adottságokat figyelembe kell venni. Ha megnézzük a közvetlen támogatásokat, akkor azért itt jelentős különbségek vannak nemzeti szinten mi van a kis gazdaságokkal? Ez eh, úgynevezett pseudo gazdaságokat hozhat létre. Az aktív, fiatal gazdákat kéne támogatni konkrétan. Ami pedig az erdészetet, a biogazdálkodást illeti, ez nem eléggé hangsúlyosan kerül szóba, pedig ezek a programok fontos bevételi forrást jelentenek számos gazda számára. Új tagként új képviselőként Dorfman úrnak, és eh, azt szeretném átadni, hogy jöjjenek el Finnországba egy delegáción belül, és ott konkrétan kitérhetünk egy-egy kérdésre. Köszönöm szépen. Rátérek a lényegre egy fontos dolog az, hogy mezőgazdasági területeket vonnak ki a művelés alól. Ez nehézséget jelent a fiatal gazdák számára. Ez konkrétan azt jelenti, hogy megoldást kell találni erre a kérdésre. Valamilyen egyensúlyra van szükség a támogatás és a tevékenység között, vagy a tényleges termelőket kell jobban támogatni, vagy a munkahelyteremtést kell támogatni. Úgy gondolom, hogy a közös egységes piacnak egységes szabályai kell, hogy legyenek a termelőknek ugyanazokat a kihívásokat kell megoldaniuk. A klímaváltozás kérdése, a járványok, stb. ezek megegyeznek Románia, Horvátország, Finnország, Bulgária, bárkit érint. És nehéz megmagyarázni ezért a támogatások különbségét megmagyarázni, mit mondtam. Ugyanazon probléma megoldására ugyanolyan szubvenciókat, támogatásokat kell alkalmazni. Az európaiak ezt várják tőlünk, bárhol is éljenek. Köszönöm szépen. Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a gazdákat jutalmazni kell, nem pedig akadályozni. Érdekes, amit a Költségvetési Bizottság részéről is hallottunk. A gazdák fontosak más ágazatok szempontjából is. Ezt figyelembe kell venni a habitat irányelv, vagy a klímavédelem, sok minden játszik bele a mezőgazdaságba, ezért egy szorosabb együttműködésről van szükség. Nyilvánvaló, hogy élelmiszert kell termelni, de azért többről van szó, és arról is gondoskodni kell, hogy a gazda nyereségre tegyen szert. Itt egy közös mezőgazdasági politikáról beszélünk. Én a családi gazdaságokat támogatnám. A multik mindig elérik a céljaikat, és a mezőgazdasági földek vásárlását is a nagy cégek csinálják, ők vásárolják fel a földeket, ezt tudni kell, de valahogy a fiatalokat kéne előtérbe helyezni, a célokat kell meghatározni, és ez egy első és második pillér céljait is világosan rögzíteni kell. A kérdés most az, hogy mit akarunk elérni valójában. A lényeg az, hogy vonzóvá tegyük a gazdálkodást jutalmazzuk a gazdákat, ne büntetést alkalmazzunk. Fontos ez egy ilyen keresztút esetén. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy munkát végeztünk, valóban, ez, vagy végzett Dorfman úr, én is így látom ezt. Szerintem ezt tovább kell vinni, és néhány korrekcióra szükség. Sokat beszélek gazdákról, ők azért sok dolgot elmondanak nekem. Itt van például az erre nacionalizációs tendencia. Ez bizony aggályt jelenthet, mert azt látjuk, hogy a szakadék a tagállamok között nem zárul, be, és nem követhetünk el hibákat, ezt kell előtérbe helyezni. Igenis, a piacon a versenyhelyzet mindenki számára adott, itt a támogatásoknak is ki kell egyenlítődniük. Aztán egy további kérdés, ami szintén nehezen indokolható. Nem helyén való az, hogy keleti tagállamok munkavállalói nyugatra mennek eprecedni szezonális munkásként, és elmennek, ott dolgoznak, oda-haza meg nem tudják megművelni a földet. Tehát itt van egy szakadék, ezt ki kell emelni. A 13. pontot is korrigálni kell vélemény szerint, mert nem teljesen helyén való, amit tartalmaz. Hogyha egyenlő feltételeket akarunk, akkor azt is el kell mondanunk, hogy hogyan tudjuk ezt elérni. Világossá kell tenni, hogy a gazdáknak nyújtott támogatással végül is a fogyasztót is segítjük ugyanis nézzük meg, hogyan alakul a bolt jára egy terméknek. Mert itt arról van szó, hogy ez két dolog összefügg. Köszönöm szépen. Nagyra értékelem én is Dorfman úr erőfeszítéseit. Jó jelentést készített de egyetértek a kollégáimmal a közvetlen kifizetések tekintetében kiegyensúlyozottakká kell, hogy ezek váljanak a tagállamok között, hogy a társadalmi és a gazdasági különbségek megszűnjenek. A közvetlen kifizetéseket tiszt igazságos módon kellene elosztani az összes tagállam között. Felhívnám a figyelmüket arra is, hogy szükséges volna beszélni arról, hogy Európa nagyon fontos kihívással áll szemben az népesség előregedésével. Úgy gondolom, hogy ezért rendkívül fontos a fiatal gazdákat támogatni, ez prioritás kell, hogy legyen a 2020 utáni kap számára. Történtek már erőfeszítések ezen a területen, de a generáció megújulása egyáltalán nincs biztosítva, és ennek az egész gazdaságra negatív hatása van. Új és egyszerű eszközökre van szükség, hogy támogassuk a fiatalokat a vidéki területekre való költözésben, a gazdaságok modernizálásában és az új gazdaságok létrehozásában. A gazdaságokat az új technológiák átvételében segíteni kell, illetve támogatnunk kell a vállalkozókedvet, az új fejlesztéseket, hogy ez a mezőgazdasági turizmusból, az agrárturizmusból is jövedelemhez juktassa a gazdákat, ami elősegíti a vidéki területek fejlődését, az infrastruktúra fejlődést és más szolgáltatásokat. Ezen a szociális és gazdasági szolgáltatások nélkül nagyon nehéz meggyőzni a fiatalokat, hogy költözenek vidékre és ott alapítsanak családot. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Érdekes volt, mondja Megginész asszony, végighallgatni a különböző véleményeket a teremben. Hét különböző szervezet küldött be ezekkel a problémákkal kapcsolatban véleményeket csak Írországból, és ők sem tudtak konszenzusra jutni. Herbert jelentésével kapcsolatban az a ö, ö, veszély, hogy nagyon hosszú idő, nagyon sok kínlódás és rengeteg vita nyomán eljutunk egy álláspontig, de ezt nem tudjuk majd megvédeni az, a tanácssal szemben. Nagyon sok érzelem kapcsolódik ahhoz, amit szeretnék mondani, de gondoljuk végig azt, hogy egy családi gazdaság ez mit jelent? az ember azt gondolja, hogy mindig süt a nap, és kapirgálnak a csirkék az udvarban, de nem feltétlenül csak ezt jelenti. A nagy és a kicsi családi gazdaságok is léteznek, és ezeknek a mérete rendkívül különböző lehet tagállamonként. Tegyük lehetővé, hogy ezt egy tagállam döntse el? Vagy ezt Európai Uniós szinten kell meghatározni? Ezeken a kérdéseken el kell gondolkozni. Sokat beszéltünk a fiatal gazdákról, akik az elmúlt reformon is dolgoztunk. Szerintem jó munkát végeztünk, a figyelem előterébe hoztuk a fiatal gazdákat, de még több mindenre van szükség az ő támogatásuk érdekében. És vannak a jelentésen kívüli problémák is, amelyek a kollégák is eh, em, tettek említést. Az élelmiszerellátási lánc rendkívül életbevágó kérdés a gazdák számára, a kap jövője szempontjából is, de az igazi aggályom az az, hogy ez a jelentés a lehetséges, hogy olyan sok módosításon fog átesni, hogy nem fog világos jelzést küldeni a bizottság felé, és így elvész az üzenetünk. Csak egy figyelmeztetés lett volna ez a kollégák felé. Elnök. A jogalkotási javaslat az élelmiszerellátási lánccal kapcsolatban áprilisra készül el, legalábbis az ígéretek szerint. Most Nayel úr a bizottság részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megkaptam a szót egy ilyen késői órán. Üdvözöljük Dorsman úr jelentését, azt gondoljuk, hogy ez rendkívül jó alap, és nagyon érdekes információkkal, inputtal szolgál a mi jövőbeli munkánkhoz is. Nagyon sok aspektus, a mi gondolkozásunkat nagyon jól tükrözi, ahogy ez a bizottsági novemberi közleményből is látszódik. Az új modellek kérdésére térnék ki. Ez a mi véleményünk szerint a két pillért kell, hogy érintse minden pillért, tehát a közvetlen kifizetéseket, az operatív programokat. Nagyon fontos, hoz, hogy ez következetes legyen tehát. Két nagy pont köré csoportosulnak az aggályok elmodell kapcsán. Az egyik az az újra államosítás, vagy a nemzeti vététel problémája, a másik pedig a regionalizáció problémája. Biztosítanom kell önöket, hogy nem akarjuk a kapott újra a tagállamok hatáskörébe utalni. Amire gondoltunk az az, hogy Európai Uniós szinten, európai rendeletekben eléggé sok biztosítékra legyen szükség, biztosíték legyen, hogy ezt megakadályozzuk rendelettervezetben látni fogják, hogy vannak közös célkitűzések és közös mutatók arra vonatkozólag, hogy ezeket hogy érjük el Európai Uniós szinten. És ez a közös agrárpolitikát egységesé kívánja tenni. De e további tényezőkre van szükség ennek a biztosítására, ez majd olvasható lesz a javaslatunkban, illetve a kormányzási struktúra is nagyon fontos, hogy európai szinten legyen meghatározva, hogy helyi szintű végrehajtás egységes legyen. Reméljük, hogy közös politika marad majd a jövőbeli agrárpolitika. A tagállami hatáskörben visszautalás kérdése nagyon aggasztja a képviselőket, hogy nemzeti szinten tervezhessék meg esetleg a tagállamok a közvetlen kifizetéseket. Nem, nem ezt szeretnénk elérni. Ha a tagállam ezt a megközelítést akarja alkalmazni, hogy nemzeti szinten tervezi meg a az első pillért és a regionális szinten a második pillért, ezt a modell egyébként lehetővé teszi, de amikor a javaslatot megfogalmazza a tagállam, akkor ellenőrizni fogjuk azt, hogy ez megfelelően történik-e, és a hatáskörök megosztásának az elvei nem sérülnek. És még néhány pont, tartalmi pont, azt hiszem, hogy ebben osztozunk, a véleményünkben osztozunk, a generációk megújulását támogatni kell, a fiatal gazdaságok gazdákat támogatni kell, a kockázatkezelésre is ki kell térni, és még egy utolsó dolog, a kockázatkezelési eszközöket a második pillér alatt már érintettük, ez a saját rendelet része volt. Tavaly sokat tárgyaltunk erről sikeresen. A kockázat már mennek tehát. Ott kell lennie, hogy mindkét pillér elég hatékony legyen, és ez az új modell is érvényesüljön. Végül az új környezetvédelmi architektúra kérdése. Sok kritikáját hallottam a zöldítésnek, például a számvevőszék részéről is. A közleményünk már is reagál a számvevőszék legutóbbi zöldítéssel kapcsolatos felvetéseire. A három különböző szint helyett csak kettő szintet akarunk, kötelező rendszereket, minden gazdaság számára kötelező elvárásokat Európa szerte, illetve legyen egy rugalmas, önkéntes rendszer, ami az első és második pillérben is megjelenhet, ami rugalmasságot ad a tagállamnak arra, hogy olyan környezetvédelmi intézkedéseket fogalmazzanak meg, amik a helyi igényeknek megfelelnek. Ezzel akarjuk a mezőgazdaság teljesítményét javítani, illetve a kapnak a környezetvédelmi ö, aspektusát megerősíteni. Sokuk kitért a költ költségvetésre, és arra, hogy megfelelő allokációkra van szükség. A közlemény erről nem szól, ennek jó oka van az, hogy mindez a éves pénzügyi kerettől fog függeni. Május másodikán fogja a bizottság benyújtani az erre vonatkozó javaslatát, úgyhogy már csak néhány hetet kell, hogy várjanak, hogy ez az alap meglegyen, és megkezdhetjük a tárgy- megkezdhessük a tárgyalásokat a költségvetésről. Végül is nem utolsó sorban az a menetrend. Dekaszró úr is utalt rá, hogy jogalkotási javaslatot kíván az Európai Bizottság benyújtani május végén, és hogyha látom az önök menetrendjét, a mezőgazdasági szakbizottság május 17-ig akarja elfogadni ezt a jelentést. Ez nagyon időszerű és jó időzítés lenne, mert az önök véleményét is teljes mértékben figyelembe tudnánk venni akkor, amikor az Európai Bizottságban véglegesítjük a jogalkotási javaslatunkat. Az addigi vitákból már nagyon sok mindent tudunk, de szeretnénk látni az, hogy milyen végső kép alakul ki az Európai Bizottság jelentésében néhány hét múlva, hogy figyelembe tudjuk venni a javaslatunk véglegesítésekor az önök véleményét. És még egyszer végül, de nem utolsó sorban, figyelembe veszem azt az aggályt, amit többen felvetettek, hogy szükség van átmeneti időszakra. Mindannyian tudjuk azt, hogy amikor a társadalmak végre elfogadják az új kap, új alapszabályait, a tagállamoknak időre lesz szüksége, talán egy kicsit többre is, mint a legutóbbi alkalommal, hogy mindezt a terepen végrehajtsák, mert ez az új modell teljes mértékben újdonság lesz, és időre lesz szükség a tagállamoknak, hogy ezt megfelelően átültessék biztosítanunk kell, hogy a szükséges időt megkapják a tagállamok, és elég engedékenyünk vagyunk ahhoz, hogy meg tudják szokni az új szabályokat, ne legyenek elsietett intézkedések, hanem megfelelő módon ültessék át az új modellt, mert akkor lehet csak a működése hatékony. Köszönöm. Dorfman kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm. Az a benyomásom, hogy csak konstruktív eszmecserénk volt a mai esti. Nagyon jó, érdekes javaslatokkal. Az összes kollégától jó javaslatokat hallottam. Köszönöm szépen. Nyilvánvaló, hogy nem tudok 30 hozzászólásra részleteiben reagálni, ezért rövid leszek, viszonylag későre is jár már az idő. Úgy gondolom, és egy kicsit ezt hallottam másoktól is, hogyha az új delivery modellről beszélünk, akkor nem mondjuk az elejétől fogva, hogy nem fogadjuk el. Tehát nem tudjuk pillanatnyilag, hogy az, az EU és a tagállamok között, ami kapcsolatként fennáll itt a kapon belül, Hát az nem mondhatjuk, hogy ez tökéletes és bürokráciamentes, hogyha az új modell, ami ezt szabályoz, ezt a kapcsolatot egyszerűsítését lehetővé, miért ne? De, és ezt hallottam egyes hozzászólásokból is, ezt az új modellt, ezt a kapcsolatmodellt alaposabban meg kell nézni, különböző aspektusok alapján most ez tényleg egyszerűsítést jelent, vagy csak az történik, hogy a hatásköröket európai szintről, nem tagállami szintre helyezzük át? Ez renacionalizációt jelent, ez több kolléga említette ezt konkrétan is, és mi a helyzet a regionális hatáskörökkel? Aztán itt ez a jelentés, amit én írtam, hát logikus módon nem lép fel azzal az igényel, hogy teljes lenne, vagy hogy nem felejtettem volna dolgokat. Tehát persze itt tudatosult benne most egy néhány dolog az eszmecse során, tehát például az gazdasági összefüggések, a POSZEI program, és egyéb kérdések is. Most fogadtuk el jelentéseket egyes témákban, ezeket majd igyekszünk jobban figyelembe venni és be, beépíteni ebbe a jelentésbe, és úgy gondolom, hogy ilyen értelmi módosítók úgy is érkeznek, ezekkel én szívesen foglalkozom. Szerintem az árnyék előadók sem fognak elzárkózni, felvállalják ezt a feladatot. Azt az ösztönzést is figyelembe veszel, hogy a zöld architektúra ügyében legyünk egy kicsit egyértelműbbek, világosabbak, és az a modell, amit igyekeztem leírni, az talán alkalmas a az, az világosan le kell írni. Hát jár kollégával kapcsolatban olvashatjuk, ahogy akarjuk, hogy tetszik a legjobban. Én nem írtam, hogy a degresszivitás és a capping a tagállamok hatáskörébe kerüljön. Én a jelentésben azt írtam, hogy az első hektár történő kifizetés, a degresszivitás legyen kötelező az egész Európai Unióban. Csak a capping lenne az, ami a tagállamok hatáskörébe kerülne. Ezt azért tisztázni kell, hogy nem a két dolog esik ez alá. Aztán fontos még, ezt is tisztázni kell, és világos számomra kollégák em, nyilvánvalóan a tagállamok szempontjaiból beszélnek. Itt a pénzek, a meglévő pénzek elosztása fontos lesz a vita során nyilvánvalóan, és nem itt meg Guinness kolléganő mondott, majdnem a vége felé ezt aláhúznám, ezt a jelentést ne módosítkassuk, amíg tönkre megy az egész és elveszíti a jelentőségét. Most nem arról van szó, hogy a kollégák jogát vitatnám, hogy módosítókat fogalmazzanak meg és terjesztenek elő, de, és Margarettel itt teljesen egyetértek, hogy igenis igyekezzünk néhány kiragadott fontos pontra reagálni, ezek szóba kerültek az eszmecsen során, és ebben próbáljunk egy parlamenti pozíciót kialaktani többséget megállapítani, mert ekkor van értelme csak ennek a jelentésnek, mert világos pozícióval, ha rendelkezünk, az egy fontos jelzés az Európai Bizottság irányába, hogy ezeket a dolgokat tényleg ők is így lássák, és komolyan vegyék, és ha nem veszik komolyan a bizottságnál, akkor a jogalkotási javaslatok során előállhatunk, és, be, és integrálhatjuk a dolgokat, ahogy mi szeretnénk. Ez fontos. Tehát a fontos kérdésekben mi foglaljunk el egy világos álláspontot, szerintem ez fontosabb, mint minden más. Tehát nem kell mindent beleírni ebbe a jelentésbe, úgy gondolom. Inkább a, a, a lényegi pontokat kell megfogalmazni. Még egy szót szólnék a menetrendről. Szerintem valamennyiünk számára világos, mennyire nehéz lesz ez, vagy hát lehetetlen lesz ezt a reformot ebben a ciklusban lezárni, a parlamenti ciklusban persze de szerintem a célunk az kell, hogy legyen, hogy dolgozzunk a jogalkotási javaslatokon, és szavazzunk is ezekről, mert ha ezt a célt nem követjük, akkor gyakorlatilag nyártól kezdve nem is kell dolgoznunk ezzel, megtakaríthatják a munkát, mert akkor semmiért dolgozunk, mert hogyha a parlament pozícionálását nem tudjuk elérni ilyen jogalkotási javaslatok révén, akkor az utódaink mm, igen, nyilvánvalóan ö, keveset foglalkoznak azzal, ami mi akar, amit mi elértünk, hogyha nem fogalmazzuk meg. Ezért egy jó menetrendre van szükség, készítettem is egy ilyet azzal a kéréssel, hogy, és a biztos egyébként szóbali ígéretet tett arra, hogy a jogalkotási javaslatok először akkor kerülnek a parlament elé, hogyha szavaztunk, és nem a szakbizottságon belül, hanem parlamenten belül általános szavazás volt, mert ez a végleges állásfoglalása a parlamentnek. Köszönöm. Proszę mi dać dwie minuty dla mnie. Tak. Köszönöm szépen, hogy én uraim. Két és fél percre van szükségem. Rugalmasság igen, és ez nem a tagállamok kezébe való visszaadást illeti. Új modellünk van, ehhez új eszközökre van szükség. Természetes, hogy mindent a bizottság kell, hogy ellenőrizzen, az Európai Bizottság, hogy a versenyképességei elveinkhez ragaszkodni tudjunk. És aztán ott vannak a kedvenc területeink, a kis gazdaságok például, a gazdaságok 30%-át az első pillér alá kéne sorolni, miközben 70% továbbra is a keresztmegfeleléshez kellene, hogy kötve legyen. Hogyha ezt a 30%-ot nézzük az új modellben, és megtartjuk a 70%-ot, akkor a kereszt megfelelés tiszteletben tartása megvalósul, és szerintem ez a tagállamok számára is elfogadható lesz. Az innováció az jó dolog a fenntartható gazdálkodás szempontjából. A digitalizáció és a az innováció sok dologra jelent megoldást. A gazdaság, a mezőgazdaságnak új korszaka fog elkövetkezni, és ezekkel az új megoldásokkal a betegségek ellen jobban fel tudunk lépni, jobban fel tudjuk mérni a növények állapotát, aztán ott van a generáció megújítás, illetve a gazdák tisztességes jövedelmének a biztosítása mindkét kihívás, illetve még egy probléma, a közös agrárpolitika nem csak a gazdák számára, hanem a fogyasztók számára is fontos, és hiszen mi nekünk is érdekünk, hogy alacsonyabbak legyenek az árak. A menetrend ez a politikai akarattól függ nyilvánvalóan, hozzájárultak ehhez már nagy mértékben, sok kemény munkájukkal, ott van a salátarendelet, ami önmagában is jó megoldás, új távlatokat nyitott meg, az új változtatásokat megkönnyíti, nem kell újra feltalálnunk a közös agrárpolitikát, csak a bizonyos rendszereit tökéletesíteni. Kérem a kollégákat, hogy a lehető legkevesebb módosító indítvány nyújtsák be. Az Európai Bizottság is hallgatja a vitáinkat. Úgyhogy nem kell most azonnal megoldást találnunk mindenre. És kérem, hogy a, szakbizot, hogy a bizottság a különböző jogalkotási javaslataiba a felvetéseinket éri, építse be. Új parlament és új Európai Bizottság lesz nem olyan soká, lehet, hogy ők is felül fogják vizsgálni ezt a szakpolitikát, átdolgozzák. Nem tudjuk, mi fog történni. Március 19-ig lehet módosító indítványokat benyújtani. Aznap nem lesz szakbizottsági ülés, úgyhogy kérem, ezt a napot is töltsék azzal, hogy a módosítóikat csiszolgatják hogy a lehetőleg tökéletesebb formában tudják benyújtani. 20-án lesz szakbizottsági ülésünk, most pedig köszönöm a figyelmüket, még maradt is időnk. Köszönetet mondok a kedvesen az elnök urat tolmácsoknak, és mindenkinek kellemes estét kíván, ismét köszönetet mondva az előadó.